újabb és újabb pénzügyi eszközökkel próbáljuk megoldani a problémát. PPP konstrukcióban is gondolkodunk, de ugyanakkor nagyon nem szeretnénk, hogyha hadipár venni át a... Ja, Ignáció, parancsoljon. <coughs> Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Fernández kollégának köszönetet szeretnék mondani a munkájáért. Ő nagyobb tiszte, igazságosságot szeretne, és azt mondja, hogy különböző pénzügyi eszközöket kell összekapcsolni. A beruházás nem elegendő, nem felel meg az elvárásoknak. Elengedhetetlen, hogy az Európai Beruházási Bankot méltassuk és támogassuk. Évtizedek óta igyekszik támogatni az európai beruházási politikát. Az Invest EU fontos stratégiai területeken ad támogatást, más alapokat kiegészítve. Mm, kis tagállamok, mint Portugália olyan projekteket valósíthatnak meg, amelyek a negatív kockázati jellemzés eredmény miatt magántámogatásban nem kaptak, nem részesültek. A széndiokszid lebo- le- kibocsátás leépítése, a sokszínűség megtartása. Ez így parancsoljon, asszonyom. Szóval, mm, Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Az Invest EU fontos motorja lehet a beruházásnak azokban a régiókban, amelyekben fontos az energia eh, átállás. A klíma eh, célokra való a klímacélok megvalósításának támogatása szerepel eh, ebben a szövegben, de sajnálatos módon a záró szövegben, a végső szövegben ezek a célkitűzéseket nem megfelelően fogalmazták meg. A cél, kérdésem tehát a következő. Az új eh, programból lehet-e beruházást vagy támogatást kapni a bányászati régiókba, ahol az energia átállás éppen folyik? A klímapolitika az egyik legfontosabb politika. Azok a tagállamok, amelyek szént használnak, szenet használnak az energia mixükben, ezek hatalmas költséggel járnak. Lengyel képviselőként mondom ezt. Ebben a körben Mrs. Maletics parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Fernándes jelentéstevőnek, hogy kiváló munkát végzett, és Külön örülök annak, hogy Katanen biztos úr is ilyen kitartóan dolgozott az előző programokon is, az FC programokon, és most az FC sikerének hála beszélhetünk egy újfajta programról, ez az Invest EU. Az FC kapcsán megtanultuk azt, hogy nagyon fontos a projektek előkészítése, és fontos, hogy az úgynevezett Project Pipeline megfelelően működjön a tagállamokban, más szóval megfelelően be kell vonni a tagállamokat a végrehajtásba. Úgy gondolom a végrehajtás megvalósítás során nagyon fontos lesz a technikai támogatás igénybevétele, valamint az, hogy a kevésbé fejlett tagállamokban legyen minél nagyobb arányú befektetés. Ezekben a tagállamokban gyakran a projektek előkészítéséhez nincs meg a megfelelő kapacitás, ezért lesz szükség a technikai segítségnyújtás ra. Ez az első. Más részről nagyon fontos az is, hogy ne csak a közérdekű projekteket finanszírozok, hanem az innovátorokat, az innovációkat, a startupokat finanszírozok, az induló vállalkozásokat, mert ez fogja elsősorban a gazdaságot növekedésre ösztönözni. Köszönöm. Nem biztos adom meg a szót ebben a részében a vitának, majd őt követi a két előadónk. Parancsoljon, biztos úr. Madam President. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes vitát és felvetéseket. Hadd válaszoljak néhány kérdésre, és utaljak néhány megjegyzésre. Először is el kell mondanom, hogy az Invest EU alap, ez inkább policy, ennek a motorja inkább a policy, mint az EFSZ-nek volt. A projekteket azok minősége alapján választjuk ki, és az alapján, hogy az FC e hozzáadott értéket ad e, ehhez. A politikák nagyon fontosak itt például a klímaváltozás elleni harc, a KKV-k támogatása, amelyek nem kapnak megfelelő segítséget a tagállami szinten. Ennyi, ez jelenti azt, hogy ez policy-driven alap az FC megmarad, az Invest EU is egy policy alapú alap, és senkit nem kényszerítenek arra, hogy az FC-hez forduljon. Az FC finanszírozást azonban meg lehet kapni, hogyha kérik. A harmadik elem az, hogy az FC magán beruházást vagy magán pénzeket be akar vonni a beruházások megvalósításához, hogy ezen munkahelyek teremtődjenek és a verseny erősödjön. Azzal, hogy 13 meglévő pénzügyi eszközt vonunk össze, világos kell, hogy legyen mindenki számára, hogy a végfelhasználó szempontjából az Invest EU sokkal könnyebben használható. Nem kell 13 különböző alaphoz fordulni, és gondolkodni azon, hogy vajon melyik felel meg az adott célra. Csak annyit tudni kell, hogy az, kell tudni, hogy az Invest EU különböző finanszírozási lehetőségeket biztosít a különböző pályázatokra. A 13 alap összevonása ezzel 13 különböző tanácsadói szolgáltatást vonunk össze. A végfelhasználói szempontból a technikai segítség megkapása sokkal egyszerűbb lesz. Az Invest EU alap újdonsága az, hogy az egyéb, eh, tehát nem az EIB-n kívüli egyéb intézmények által eh, felvetett eh, kérésekhez igazítjuk a kiutalások 25%-át új pénzügyi, innovatív megoldásokon, és ezeket is be akarjuk vonni. Az EIB nem mindig a legmegfelelőbb, nem akar mindig minden projektet támogatni. A nemzeti támogató bankok, vagy az Európa Tanács bankja is fontos szerepet játszhatnak. Azt hiszem, hogy ez a 25%-os arány egy hozzáadott értéket teremt. Emellett szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogyha meg akarják nézni azt, hogy az FC-vel mit sikerült elérni, az FC weboldalán ezt megtehetik. Itt minden projekt megtalálható, és itt itt ráklikkelhetnek a saját országukra, illetve a projekteket megtalálhatják, hogy melyek azok a programok, amelyeket eddig támogatott a eh, program az FC az nem egy mindenre jó gyógyszer, nem ugyanúgy nem az, mint az Invest EU sem az. De minden esetre egy értékes támogatási kiegészítés, amely munkahelyeket teremthet, modernizálhatja a gazdaságot, fenntarthatóbbá teheti, és hozzáadott értéket teremt a jóléti társadalomban. Az utolsó pont, az fc vel kapcsolatban. Egy dolog, ami nagyon eh, elég, megelégedésemre szolgál, az az, hogy az FC mely országok használtak fel. Az elsődleges felhasználó Görögország, a második Észtország, a harmadik Portugália, a Spanyolország, Litvánia, Lettország, Bulgária, Finnország, Lengyelország követik ezeket a GDP arányában. Tehát jó irányba ment ez az FC támogatás azokba az országokba, amelyeknek pénzügyi nehézségeik voltak. Hogyha megnézzük a, a támogatott programok minőségét, ez javult az FC megkezdése óta, és azt gondolom, hogy ez a jövőben is így lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm. Csuk meg Fernández urat, majd őt követi Gutieri úr. Először Fernández úr a néppárt nevében. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a hozzászólásokat a vitához. Nagyon lenyűgözőnek tart, vagy nagyon furcsának tartom, hogy a, a magánszféra bevonásával kapcsolatosan kritikák fogalmazódtak meg, még mindig vannak ennek szkeptikusai, de hát vannak KKV-k, amelyeken jelentős mértékben segíthetne ez a program. Fontosnak tartom azt, hogy ezt a programot, annak eszközeit elsősorban az önkormányzatok is hasznosítsák, ezáltal ez nagy mértékben hozzájárulna az értékteremtéshez, és ahhoz, hogy beruházásokra kerüljön sor azokban a régiókban, ahol a piac maga nem gondoskodik erről. Ezért érthetetlen a számomra, hogy azok, akik mindig foglalkoztatásért küzdenek, ellenzik azokat az eszközöket, amelyek a foglalkoztatást ösztönöznék serkentenik. Emellett el kell mondani azt is, hogy ez az eszköz az inkluzióhoz is hozzájárul, tehát van neki egy szociális vetülete is. Másrésztről a beruházás sok elsősorban, mondom még egyszer, a KKV-kat szolgálnák. Fontosnak tartom, hogy a tagállamok részéről ne legyenek kételjek, összességében arra számítunk, hogy 700 milliárd eurót tudunk mozgósítani, 48 milliárd euró felhasználásával, és aztán az alapok révén a tagállamok, a struktúrális alapok révén a tagállamok még inkább hozzájárulhatnak ennek az alapnak, ennek a programnak a működéséhez. A tagállamoknak háromszoros A minősítésük van, tripla A minősítésük, és aztán további kezességet vállalhatnak a konkrét projektek kapcsán. Nagyon fontosnak tartom, hogy a tagállamok éljenek ezekkel a lehetőségekkel és prioritásnak tekintsenek bizonyos projekteket. Kérem, hogy támogassák ezt a jelentést, ugyanúgy, ahogy az Econban is történt, ott túlnyomó többség támogatta az innovációt, a versenyképesség növelését, a foglalkoztatást, növelését, és ezt nagyon fontosnak tartom, valamint az éghajlatváltozás beli vállalásainkat is. És a másik jelentéstevőnknek is megköszönjük ez, ezúttal a munkáját. Eri úr zárja így a vitát, két percben parancsoljon. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez a vita nagyon gazdag volt, és teljes mértékben tükrözi azt, hogy mekkora konszenzus is van itt a szülésteremben a két ECON és illetve a büdzsé szakbizottság részéről elfogadott szöveggel kapcsolatban. Kiderült ez egyébként Katainen biztos beszédéből is. Egy nagyon pozitív folyamat elején állunk, az, IFC, az FC sikertörténet volt, de az is biztos, hogy nem volt elég ahhoz, hogy az összes potenciáját meg tudjuk valósítani, főként a befektetések minőségével kapcsolatban, és nem tudta a piaci hézagokat sem orvosolni. Ahogyan az Európai Bizottság is elmondta, az Invest EU a parlament által módosított formájában mindenképpen jó, kiegyensúlyozott megoldást jelent. A rugalmasság, a granularitás a méretgazdaságosság szempontjainak összehangolásában. Fontos a forrásokra való odafigyelés, és szeretnénk ezzel kapcsolatban ezt is mondani, hogy reméljük, hogy az MFF a kvantitatív ízmentet is megadja majd, ezt nem csak a minőségi, hanem mennyiségi értelemben is szeretnénk látni. A mi frakciónk teljes mértékben támogatni fogja a bizottsági szavazások ér, által elfogadottakat, és erőteljes jelzést szeretnénk közvetíteni a fenntarthatóság központi céljával kapcsolatban az egész parlament részéről. Köszönöm. És ezzel ezt a vitát ma le is zárjuk. Holnap fogunk róla szavazni, kedves kollégák. És ezennel rátérünk tisztelettel és szeretettel köszöntöm biztos asszony Cecilia Másrömöt és Katajnen úrnak pedig megköszönöm a közreműködését további jó estét kvánunk önnek is és a többi kollégának is aki ebben a vitában részt vett. a következő vitánk egy közös vita lesz ismét tárgya pedig a kereskedelmi és társulási megállapodások végrehajtása latin amerikában két országot vizsgálunk kolumbiát és perut az európai unió kolumbia és peru közötti kereskedelmi megállapodásának végrehajtása a jelentést santiago fisas sierra rta ő az egyik jelentéstevőnk a másik jelentés pedig reimer bge jelentése a közép amerikával kötött társulási megállapodás kereskedelmi pillérének a végrehajtásáról. a két jelentéstevőnkkel kezdünk négy percben számolhatnak be a dossziéjukról megadom a szót fisas alexnak először parancsoljon! Köszönöm szépen, kedves elnök asszony és kedves biztos asszony. A kereskedelmi megállapodás, amelyet 2013-ban írt alá az Európai Unió Kolumbiával, illetve Peruval, az elmúlt öt évben alkalmazásra került az implementáció, illetve ezen három fél közötti együttműködés alapján kimondhatjuk azt, hogy ez előnyös volt minden fél számára. Gyakorlatilag nem csak kereskedelmi szempontokról beszélhetünk, hanem normák, közös értékek mentén dolgoztunk együtt, és a nemzetközi standardoknak is megpróbáltunk megfelelni, és ennek mindenképpen pozitív hatása volt minden fél gazdasági és szociális fejlődésére. Szeretnénk a stratégiai társulásunkat erősíteni Latin Amerikával, hiszen ez életfontosságú az EU számára. A kereskedelmi megállapodás hozzájárult a modernizációhoz, a diversifikációhoz az export területén Kolumbiával, illetve Perúval kapcsolatban is. Nagyon fontos ezen országok számára az, hogy referenciaértékű piacokat jelentsünk, jelentsünk számukra, diverzifikálni tudják export termékeiket, és azt hiszem, hogy ez meg is történt, modernizálódott az export, és ezen keresztül az ottani kis- és középvállalkozások fejlesztéséhez is hozzá tudtunk járulni. Az Európai Unió ugyanakkor biztosította a piacaihoz való hozzáférését nem csak a vámok csökkentésén keresztül, hanem a bilaterális kereskedelmi szabályok leépítésén keresztül is. Hatékony intézkedések történtek a bizottság részéről és a tagállamok részéről is, annak érdekében, hogy az európai KKV-k is ki tudják használni ezt a lehetőséget pozitívan kell értékelnünk azt is, hogy sikerült olyan megoldásokban gondolkodni, amelyek leépítik a meglévő kereskedelmi akadályokat. Főként eh, a növény- és állategészségügy eh, területén, illetve az egészségvédelem területén is. Ugyanakkor Kolumbia és Peru még eh, bizonyos tejipari, illetve húsipari termékek tekintetében, illetve az uniós földrajzi elő, eredet megjelölés és a szeszes italok tekintetében még lépéseket kell tegyen. Az együttműködést javítani kell az Európai Bizottság, illetve Kolumbia és Peru a kormányai között, főként a fenntartható fejlődés terén. Nagyon fontos célok ezek, és a nemzetközi normákat környezetvédelmi szempontból és munkaügyi szempontból is korrekt módon alkalmazzák ezekben az országokban. Egyfajta úti tervre van szükség, a szociális, illetve környezetvédelmi kérdések nyomon követésére. Vannak pozitívumok, amelyekről mindenképpen beszámolhatunk Kolumbia és Peru részéről, ugyanakkor még további utat kell megtenniük ezeknek az országoknak, hogy a gyülekezési szabadságot, a kollektív jogokat, a különböző ellenőrzéseket, a fekete munka, a gyermekmunka visszaszorítása, illetve a környezetvédelmi kérdések terén is igaz ez. Nagyon fontos az is, hogy Kolumbiában végre vége lett a háborúnak, és a FARC geriákkal sikerült megállapodni, és május 30-a óta elismerjük azokat a reformokat, amelyek ebben az országban megvalósultak. Ami Perut illeti, itt pedig az úgynevezett programma PAIS programra szeretnék utalni, amelyet az OECD-vel közösen alakítottunk ki. Nagyon fontos az, hogy minden Andok térségében lévő országá, országgal, Bolíviára és Ecuadorra is gondolok, Ezekkel is meg kellene ezeket a megállapodásokat kötni. 2015-ben erre történtek egyébként utalások, fontos lenne mindez, és reméljük, hogy 2017. decemberében a ratifikáción keresztül ezeket a baráti országokat is közelebb tudjuk hozni az európai gazdasághoz. Vannak tehát jó jelek, és mindenképpen erről is tájékoztatni kell őket, és arról is, hogy támogatja őket az EU. Itt parancsoljam. Négy perc az öné. Tisztelt elnök asszony, kedves biztos asszony, kedves kollégák! Ez a jelentés amely eh, Közép-Amerikával eh, kötött eh, társulási egyezmény végrehajtásáról szól. Ezt nagy többsége elfogadta a szakbizottságban. Egy globalizált világban a szabály alapú kereskedelem elengedhetetlen. Ez hozzájárul a stabilitáshoz a gyorsan változó világban. Ebben a jelentésben vannak pozitív, de elgondolkató és kritikus pontok is. Hadd bocsássam előre azt, hogy valóban ez a társulási egyezmény három pillérből áll, és sajnálatos módon eddig Ugyan az érintett közép-amerikai országok 2013-ban elfogadták az egyezményt, három, egy, három tagállam a kereskedelmen kívüli másik két részt még mindig nem ratifikálta. Ezt újra és újra felvetjük és az Európai Unió hitelességét aláássa, hogyha más kontinensről érkező, más kontinensen való lévő országokkal kereskedelmi megállapodást akar kötni. Úgyhogy én azt kérem, hogy a három érintett tagállam a ratifikációt zárja le, hogy kiegyensúlyozott kapcsolat valósuljon meg, a kereskedelempolitika, az együttműködés és a politikai párbeszéd között. Hadd hangsúlyozzam, hogy ez az egyezmény az első régiók közötti egyezmény. Közép-Amerika országairól beszélünk itt, amelyek mind-mind specifikus kihívások előtt állnak, látják ezt, a, mutatják ezt a számok is vannak olyan országok, ahol a kereskedelmi volumen az elmúlt években nagymértékben növekedett. Aztán vannak olyan országok, ahol lassabb a növekedés. Azt is látjuk, hogy sebezhetőek is ezek az országok, a változások sebezhetővé teszik őket. Kosztarikában és Panamában és Guatemalában növekedett a kereskedelmi volumen, de másik oldalon a dél-kelet-ázsiai térségben megfigyelhető változások miatt a kosztarikai kereskedelmi kapcsolatok csökkentek. Aztán más kereskedelmi egyezményeknél is látjuk azt, hogy mind a partnerek, mint pedig az Európai Unió még mindig javulhatnának, fejlődhetnének, ami a megállapított tarifákat, illetve kereskedelmi volumen kihasználását illeti. Persze kérdés, hogy milyen termékekre vonatkoznak ezek a számok, primér termékekre, vagy milyen termékekre, és ezt is figyelembe kell venni. Aztán ebben az összevégés függésben utalni kell arra is, hogy például bizonyos témák még további elemzésre szorulnak, például a szolgáltatások kérdései. Azt gondolom, hogy biztos asszony ezen a területen van még mit tenni és az Európai Uniót és a tagállamok, tagállamokat, illetve a közép-amerikai államokat is arra kérjük, hogy a teljes körű ratifikációt folytassák le, és a Párizsi Egyezményt is ratifikálják és tartsák be. Aztán az ILO egyezménye kapcsolatos követelményekről is beszélnünk kell. Itt is vannak még nyitott kérdések, nem szabad ezt így hagyni. Végül pedig konkrétan Ausztria, Belgium és Görögország ennek a három országnak ezt a társulási egyezményt végre ratifikálni kellene. Ben Cecilia Mörströmöt hallgatjuk meg, parancsoljon három percben, ha lehet. Thank you very much, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hadd kezdjem azzal, hogy mindenkinek boldog új évet kívánok, és várom a hát, a hátralévő hónapokban a szoros együttműködést önökkel. Köszönöm az Európai Parlamentnek, az INTA szakbizottságnak és a két jelentéstevőnek, Bőge úrnak és Santiago Fisesz Axele úrnak ezt a két jelentést. A Közép-Amerikával kötött társadalmi megállapodás, valamint az EU és Kolumbia, illetve Peru közötti kereskedelmi megállapodás témájában mindkét jelentés nagyon fontos számunkra, hogy fel tudjuk mérni a megállapodások eredményeit. Emellett a bizottság egy átfogó értékelő tanulmányt készít mindkét megállapodással kapcsolatosan az idei évben. Ahogyan helyesen elmondták, a végrehajtás jól haladt, és pozitívan hat- hatott a bilaterális kereskedelemre, ha bár a nemzetközi kontextus nem volt túl előnyös. Ezzel egy időben persze Fontos, hogy odafigyeljünk a fenntartható fejlődési rendelkezések betartására, főként közép-amerikai országokban, pedig oda kell figyelni a munkajogi rendelkezésekre. Volt némi előrelépés, ahogyan elhangzott, például a háromoldalú munkaügyi tanács létrehozásában, Guatemalában, emellett a bizottság erősítette, vagy támogatást nyújtott a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának erősítésében is. Kolumbia és Peru esetében előrelépés történt a fenntartható fejlesztési rendelkezések végrehajtásában is. A Peruval való kapcsolattartás nagyon intenzív volt. Tavaly júliusban küldtem levelet Peru kereskedelmi miniszterének, amelyben felhívtuk a figyelmet az alapvető munkajogi szabályok betartására, a környezetvédelmi sztenderdek betartására, a kereskedelmi és beruházások ösztönzésének fontosságára, valamint a civil társadalom bevonásának fontosságára is. Peru nagyon konstruktívan vett részt az eszmecserékben, és pozitív eredményeket értünk el. A megállapodásról szóló jelentés helyesen felhívja figyelmet a civil társadalom részvételére. Itt is történt előrelépés Kolumbiában is, és Peruban is, ahol munkajogi és környezetvédelmi kérdésekben végeztek civil társadalmi konzultációt. Folytatnunk kell a munkát ezen a téren, és folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a megállapodásokat érintő országokkal. A kereskedelmi és fenntartható fejlődésről szóló múlt februárban készült 50 pontos tervnek megfelelően. A nemek közötti egyenlőség, a korrupció elleni rendelkezések, a beruházásról szóló rendelkezések, ezek hiányoznak nyilvánvalóan a megállapodásokból. 2010-ben készültek ezek a szövegek, ez nagyrészt ennek a ténynek tudható be. A jövőben kell majd tárgyalnunk partnereinkkel ezekről a kérdésekről, és szeretném hangsúlyozni, teljesen egyetértek a nehéz politikai helyzet miatt Közép-Amerikában és az Andok régiójában nagyon fontos, nagyon sürgető és fontos a hitelességünk szempontjából is, hogy mindkét megállapodás teljes mértékben, át, teljes körűen hatályba lépjen. Támogatjuk a tagállamok, a parlamentet abban a az igyekvezetében, hogy felhívjuk a tagállamokat, hogy mielőbb ratifikálják a szövegeket. Köszönöm. Köszönjük, biztos asszony señora presidenta señora comisaria köszönöm szépen kedves és uraim először is szeretnék gratulálni a jelentéstevőknek a munkájukért a külügyi bizottságban egyébként most is erről a témáról van szó és szerintem ezek nagyon hatékony eszközök az Európai Uniós állampolgárok számára, az Andok közössége és az EU között fontos egy inkluzív szabályokon alapuló a megállapodás megvalósítása, főként most, amikor a protekcionizmus annyira divatos lett. Ahogyan Fizász úr is elmondta, ki kell használni az előnyöket, és ugyanakkor az eljárásainkon javítani kell. Ugyanis elképesztő az, hogy még mindig van három olyan tagállam, aki nem ratifikálta ezeket a megállapodásokat. Kolumbiával kapcsolatban ugye itt azért mégiscsak fontos azt is figyelembe venni, hogy a venezuelai helyzet miatt nehéz helyzetben van ez az ország is, a szolidaritásával kapcsolatban, és hát Venezuelában is szeretnénk támogatni az ottani demokratákat. Fontos a nikaraguai helyzet megvizsgálása is, hogy ez vajon mennyire valós, tehát mennyire áll összhangban a demokrácia az áradékkal. Ezt a szocialisták nevében Köszönöm szépen, én is szeretnék először is gratulálni a két jelentéstevőnek, és szeretném a konstruktív hozzáállásukat megköszönni, amely ugye konszenzushoz vezetett. Nagyon fontos az, hogy jó megállapodásokat kössünk, de ezek után nyomon kövessük és értékeljük azokat. Az EU Kolumbiával, Perúval és Közép-Amerikával kötött megállapodásaiban közös pontokat állapítottam meg. Egyrészt stratégiai stratégiai fontosságú megállapodásokról van szó, a multilateralizmus, a regionális, regionális integráció a, a legfontosabb pillérei ennek a megállapodásnak. Közös, Közép-Amerikával egy regionális megállapodásról van szó, az első ilyen, és a Perúval, illetve Kolumbiával megkötött megállapodáshoz Ecuador is kapcsolódott. Ezekben az esetekben új lehetőséget biztosítottunk az összes részes fél számára, diverzifikálandó a különböző gazdaságokat, a mezőgazdaság terén, a nyersanyagok területén is. Fontos az, hogy a fenntartható fejlődési célokkal összhangban járjunk el, és itt megmondanám azt is, hogy hosszú távú elkötelezettséget tapasztalhatunk, és egy sokkal fenntarthatóbb a gazdasági, környezetvédelmi szempontból, de munkaügyi szempontból és az emberi jogokra odafigyelve is megvalósulnak ezek a tárgyalások. Ezen kívül pedig én azt gondolom, hogy szinte minden országnak garantálni kellene azt, hogy a civil társadalom is nyomon követhesse ezeknek a megvalósítását, amikor nagyon-nagyon sok ember jön el Közép-Amerikából migránsként, vagy amikor a nikaraguai helyzetre felhívjuk a figyelmet, vagy a kolumbiai békefolyamatra, olyankor mindig oda kell figyelni arra, hogy ez egy fontos eszköz is a kezünkben ez a megállapodás. A szocialista frakció nevében azt szeretném kérni, hogy a teljes megvalósítás irányába mozduljunk el, és egy még hatékonyabb, inkluzívabb megállapodásra törekedjünk, a korrupció ellenes harc területén, az adócsalás területén is lépjünk elő, a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség szempontjait is vegyük figyelembe, és amennyiben nem valósulnak meg a fenntartható fejlődési célok, akkor erre egy záradékot is építsünk be, hiszen a párizsi megállapodásban szereplőknek meg kell valósulnia. Én úgy gondolom, hogy közös értékek alapján tudunk velük együttműködni egy inkluzívabb és kiegyensúlyozottabb kereskedelem megteremtése érdekében. Persze, Nagy a Hírs következik a liberálisoktól, parancsoljon. frau präsidentin frau kommissarin liebe kollegen! Elnök asszony, kedves biztos asszony, kedves kollégák, egy érték és szabály alapú szabadkereskedelmi politika előmozdítása az Európai Unió egyik legnagyobb sikertörténete. Egyre jobban az Európai Unió kulcsfontosságú kompetenciájává válik ez, és liberális mellékzöngéje is van. Nemrégiben Japánnal kötöttük meg a világ egyik legmodernebb kereskedelmi megállapodását, erősítjük a KKV-kat, szabályokat állítunk fel a közbeszerzésekre, a munkajogi védelemre és így tovább. Így képzeljük el a modern politikát. Kolumbiával és Perúval kapcsolatos megállapodás most egy nagyon fontos szakaszba lépett a végrehajtást illetően, nagyon fontos szabályokat fektet le a munkavállalók jogait illetően, valamint a KKV-kat illetően is nagyon jelentős esélyeket biztosít, lehetőségeket biztosít. Európa szempontjából nagyon magas ennek a stratégiai értéke, hiszen Kína mindenütt nagyon agresszívan lép fel a piacokon, és magához köti a felvevő piacokat, de a kínaiak nem érték és szabályalapú kereskedelem politikát követnek. Kolumbiában különösen fontos, hogy a megbékélési folyamattal is összekössük a kereskedelem politikánkat, támogassuk azt. Egy stabil Kolumbia ugyanis gazdasági stabilitást eredményez ebben a régióban, de a kisebb piacokat sem szabad elfelejtenünk Közép-Amerikában. A társulási megállapodás a kereskedelmi kapcsolatok terén nem mindig működik jól, a vám kontingenseket nem aknázzák ki teljes körűen, és az európai termékeknek és szolgáltatásoknak még mindig nincs kielégítő hozzáférésük a közép-amerikai piacokhoz, de szeretnénk konstruktív együttműködést elérni, és remélhetőleg a jövőben javul majd a helyzet ezen a téren is. Európának ismét a lehetőségek kontinensévé kell válnia, az erős globális kereskedelmi kapcsolatok ennek pedig fontos építőkövét képezik. Köszönöm. Az elkövetkező egy és másfél percben a szocialista a zöldek nevében elnézést kérek a zöldek csoportjának adom meg a szót alelnök asszonynak hautala asszonynak parancsoljon. köszönöm szépen elnök asszony tisztelt biztos asszony egy kicsit kellemetlen, hogy egy közös vita keretén belül kell megvitatnunk olyan különböző országokat és régiókat, mint Kolumbia, Peru és Közép-Amerika. Jó lenne, hogyha a jövőben az eddigi hagyományt követnénk, és konkrét országokról beszélnénk külön-külön, mert jó lenne ezekről átfogóban, részletesebben értekezni. Köszönöm egyébként Bőge úrnak a kiegyensúlyozott jelentést Közép-Amerikával kapcsolatosan. Nagyon fontos gondolatok fogalmazódnak meg ebben a jelentésben, például említi a szöveg a különleges termelési zónákat, ahol nem alkalmazzák a kereskedelmi preferenciális szabályokat. Szeretnék, szeretném azonban aggályomat is kifejezni a guatemalai helyzettel kapcsolatosan, illetve az, annak kapcsán, hogy az ENSZ büntetlenséget vizsgáló hogy kiutasították az országból. Ez egy nagyon súlyos fejlemény az ország politikai és gazdasági helyzetét tekintve. Jóval komolyabban kellene vennünk az ilyen jellegű fejleményeket. Ami Kolumbiát és Perut életi, azt hiszem itt az ideje, hogy az emberjogi záradékot aktiváljuk, mert renge, rengeteg emberjogi aktivistát gyilkolnak meg az országban. Jó lenne, hogy Perúról van szó. Jó lenne, hogyha biztos úr beszélne szólna néhány szót a perui kereskedelmi helyzetről és, illetve az ottani jogsértésekkel kapcsolatosan, amelyek állítólag a szabadkereskedelmi megállapodással függnek össze a környezetvédelem területére gondolok. Érdekelne, hogy a bizottság egyeztetette a kolumbiai szakszervezetekkel ez ügyben. Elnézést kérek bocsásson meg most pedig szóltom helmut scholzot parancsoljon! köszönöm szépen elnök asszony tisztelt biztos asszony! a two thousand and nineteen es év két héttel ezelőtt kezdődött el mégis már hat emberjogi aktivistát meggyilkoltak kolumbiában. ez egy szörnyűséges mérleg és a 2018-as események úgy látszik folytatódnak. Miért nem említi meg a szövege ezt a problémát? Az erőszak, a repressziók, az elnyomás nem semmiség. Fontos, hogy a kereskedelmi politikánkban is világosan fogalmazzunk. A megállapodást fel kell függeszteni mindaddig, amíg az emberjogi helyzet nem javul szignifikánsan. Tény az is, hogy a megállapodás gazdaságilag nem kedvez a kolumbiai lakosság többségének, és az úgynevezett domestic advisory groupoknak nagyobb teret kellene biztosítani. Hogyha az Európai Unió is tétlen marad, mm. akkor az erőszak, az emberi jogok lábbal tiprása és a környezet további rombolása tovább tarthat, nem csak Kolumbiában és az Andok régiójában, és nem csak Közép-Amerikában, hanem úgy gondolom világosan látnunk kell, hogy a brazil elnök személyének, személyében, illetve az általam megfogalmazott tervekkel az éghajlatvédelem krízisbe kerülhet, nem csak a régióban, hanem globálisan is. Egy olyan emberről beszélünk, aki megvetően beszél a környezetvédelemről és az emberi jogokkal, így úgy gondolom az Európai Unió nem folytathat kereskedelmi tárgyalásokat a Mercosurral. Itt az ideje, hogy Európa végre világos jelzést adjon. Köszönöm. Köszönjük a következő felszólónk, és kérem tartsuk be az időt, nagyon a mögött vagyunk egy csak a nemzetek szabadság európa nevében france madame euh, la présidente mes chers collègues tisztelt elnök asszony kedves kollégák! ez egy robbanóképes koktél ami a mercosurral kötött egyezményt illeti, és ez rettenetes hatással van a banánimportra, a cukorra, a fogyasztók egészségére, a mezőgazdaságára, mezőgazdaságra. Kol- Kolumbia egy nagyon fontos mezőgazdasági ország, de nem tartja se figyelem, nem veszi se figyelembe a gyermekek jogait, a munkavállalók jogait, az egészséget, semmit. A drogkartellek még mindig virágoznak, abszolút nincsen egyenlőség, rengeteg gyerek, 6-7-10 éves gyerekek dolgoznak, nincsen semmilyen gyermekvédelmi jog. Önök tényleg kockára akarják tenni a polgárok egészségét, a mezőgazdaságot? Ez a tárgyalás csak a multicégeknek jó, és az embereknek árt. Adrikéne asszony következik a néppártból, parancsoljon Köszönöm szépen. Peru az egyik leggyorsabban növekvő ország, míg Kolumbia a harmadik legnagyobb gazdaság Latin Amerikában. Ezért az EU-s egyezmény végrehajtása eh, kulcsfontosságú. Abszolút eh, támogatjuk a kolumbiai béke eh, egyezményt, és ebben az összefüggésben e-, elengedhetetlen, hogy erősítsük eh, a béke egyezmény végrehajtására gyakorolt hatást. A venezuelai válság eh, nagyon nagy migrációs hullámhoz vezetett, és a két ország sok, eh, eh, sok bevándorlót fogadott be, vagy menekültet fogadott be. Szeretnék köszönetet mondani Santiago Fiszesnek az átfogó jelentésért, amely olyan területeket fed le, amelyeken további előrelépésre van szükség. Emellett számos területet felsorol, amely, ahol még változás harcra van szükség, mint például a korrupció elleni harc, a pénzmosás elleni harc, ezt a revíziós klauzulával, fölvizsgálati klauzulával tehetjük meg. Ender Kalunin következik egy percre a szocialistáktól, parancsoljon. Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! A fenntarthatósági fejezet végrehajtása az EU-Kolumbia megállapodáson belül sajnos nem kielégítő. Újra és újra megsérték a szakszervezeti jogokat és az emberi jogokat. 2019 eleje óta már hatan haltak, meg, hatan meghaltak, életüket vesztették, itt az ideje, sürgősen cselekedjünk. A kereskedelmi megállapodás megkötését követően itt az ideje, hogy végre felügyeljük a végrehajtást, például a fenntarthatósági fejezet kapcsán. Nincs értelme annak, hogy megkötünk bizonyos megállapodásokat, büszkén hangoztatjuk, hogy emberi jogi roadmap-et fogalmaztunk meg, és aztán nem figyelünk oda a megvalósításra. Itt az ideje, hogy végre beszéljünk a megállapodások végrehajtásáról, és nevén nevezzük a problémákat. Zárásképpen szeretném hangsúlyozni, hogy ha emberi jogi jogsértésekre kerül sor, és nincsenek szankciók, illetve kör, megsérteni környezetvédelmi és egyéb standardokat, és nincs szankció, akkor nem tudjuk betartani a szabályokat, szankciókra van szükség. És az időnek a pontos betartását is tisztelettel köszönöm. A következő felszólalónk a zöldektől Sánchez Caldenti Lola. Parancsoljon, egy percre zöni a szó. Gracias, señora presidenta. Mientras discutimos... Köszönöm szépen, elnök asszony. Hogyha arról beszélünk, hogy hogyan valósítsuk meg ezt az egyezményt, akkor egyre inkább romlik a, az emberi jogi aktivistáknak a helyzete, főleg Nikaraguákban egyre romlik a helyzet, és föl kell vetni a büntetlenség elleni bizottság kudarcát, és ez egy rettenetes arcul csapása az igazságszolgáltatásnak az mindennek hatása van az európai vállalkozásokra, és három pillérről beszélünk itt, és nagy nehézségek merülnek fel neoliberális egyezményről van itt szó, pedig olyan modellre van szükség, ahol a bolygó és az emberek állnak a középpontban, az, a, e, a, e, környezetvédelmet is figyelembe vesszük, és az emberjogi jogvédőket. Azonban sajnos az a helyzet, hogy Közép-Amerikában a rettenetes helyzet e, hiányos. Ezik az INF-től egy percre, parancsoljon, bocsánat. Madame la commissaire, une fois de plus... Biztos asszony, egy újabb e, ennedik e, kereskedelmi megállapodásról van szó, amely az EU és harmadik országok között valósult meg. Rengeteg a negatív ország, ilyen például a kereskedelmi deficit az unió számára, és ráadásul a kereskedelmi mérleg is biztos, hogy nagyon rosszul alakul, és az európai eredet megjelölési rendelkező különböző termékek nagyon rossz helyzetben vannak ebben az országban. És hát bizony Közép-Amerika nagyon jól kapcsolódik a, mm, az amerikai gazdaságba, gondolok itt akár a mm, génmódosított hústermékekre, vagy akár a Panama csatornán át szállított mm, GMO-s lazac termékekre. Itt megint csak a saját érdekeink ellenében megyünk. Következő felszólalónk pedig Mátó Gabriel parancsoljon egy perc az öné. Köszönöm szépen. Ezek a megállapodások nagyon is jól erősítik a regionális integrációt a közép-amerikai országok között, egy inkluzívabb, kiegyensúlyozottabb és fenntarthatóbb fejlődést biztosítva. Ez mindenképpen egy jó megállapodás mindenki számára, ugyanakkor hát a kereskedelmi megállapodások mondjuk úgy, hogy számláját a mezőgazdaság fizeti meg. Például a banán esetében vannak olyan záradékok, amelyek részben meg kellett volna ezeket hosszabbítani, de ugyanakkor ezeket sohasem kezdték alkalmazni. Például, például 2018. szeptemberében Nicaragua és Guatemala is 300, illetve 100 milliót meghaladó módon haladta meg ezeket a küszöbértékeket, és szerintem ennek negatív hatása lehet a közösségi banántermelőkre. termelőkre. Az implementációról beszélek, én azt gondolom, hogy itt megfelelő intézkedésekre van szükség. Köszönöm. Zsereg szólítom, egy percre az SZND-től parancsoljon. Köszönöm szépen, Latin Amerika nagyon fontos partner geopolitikai szempontból, kereskedelmi szempontból az Európai Uniónak. Ezek a megállapodások segítik a kapcsolatainkat, úgyhogy köszönöm szépen a jelentéstevőknek a munkáját, akik nagyon intelligensen közelítik meg ezeket a kérdéseket. Én Kolumbiára szeretnék most koncentrálni a felszólalásomban, mert úgy ez nagyon fontos, főként a békemegállapodások szempontjából. Európának nyomást kellene gyakorolnia, annak érdekében, hogy nehogy az emberi jogi jogvédőket érje negatív megkülönböztetés, ezért kellene a záradékokat foganatosítani, és egyébként pedig, ami Közép-Amerikát illeti, főként Nicaragua, Honduras és Guatemala nagyon szegény országok, rengeteg belső problémával rendelkeznek, segíteni kell nekik, nem szankcionálni őket. Ezeknek az országoknak arra van szükségük, hogy ezek a megállapodások eszközé váljanak a demokrácia útján. Köszönöm köszönöm. köszönjük muchas gracias. jaroszlav valesát szóltom egy percre a néppártból parancsoljon. Uh, a eh, Latin Amerikának és az Európai Uniónak fantasztikus potenciája van arra, hogy együttműködjenek, főleg a eh, kereskedelemben erősíteni kell ezeket a kapcsolatokat ki eh, terjesztett politikával, politikai párbeszéddel, kereskedelmi kapcsolatokat illetően. Az Európai Unió kereskedelme mm, az elmúlt évtizedben megduplázódott, 33 latin-amerikai országból 26-tal nagyon fontos kereskedelmi kapcsolataink vannak, köztük Kolumbiával és Peruval szabadkereskedelmi egyezmények, ez eh, liberalizációt tesz lehetővé számos területen, a szabadkereskedelem területén. Nem hang, tudom eléggé hangsúlyozni, hogy az egyezmény stratégiai eh, értékei a kereskedelmen túlmutatnak, és eh, ez a kapcsolatokat is erősíti, emberi jogok, szociális jogok, benszülöttek jogai, gazdák jogai és környezetvédelem területén. Ez további beruházásokat vonz és generál, és ebben az összefüggésben segíti a helyi üzleti vállalkozásokat, hogy a nemzetközi szintéren is megjelenjenek. Az Európai Unió számára fontos a további növekedés támogatása és a geopolitikai előnyök kihasználása. Borítom egy percre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 az Európai Bizottság is ezen munkálkodik, de elvárom azt, hogy a partnereink is legyenek ambiciózusak. Belgium nagyon meglepődött azon, hogy Kolumbia nem régiben antidömping vagy dömpingellenes intézkedéseket foganatosított a fagyasztott, mélyhűtött krumplival kapcsolatosan, lehet, hogy önök nevetnek azon, hogy nekünk belgáknak a sült krumpli ennyire fontos, de hát itt alapvető kérdésekről van szó, az alapelvekről van szó. Nagyon aggasztó ez a fejlemény, különösen a gazdák szempontjából, akiknek újra és újra ki kell igazítaniuk a szálltók alkalmazott eljárásokat. Európának végre ki kell állni a lakossága mellett, nem csak a nagyvállalatok mellett, hanem az egyszerű polgárok mellett is, még akkor is, hogyha csak egyetlen gazdáról vagy egyetlen családi vállalkozásról van szó, igenis meg kell őket védenünk. És szeretném önt felszólítani, illetékes biztosként, hogy ezt a kérdést igenis vesse fel a WTO-nál. Meg egy kicsit az idővel gazdálkodnunk kell, mert hat kollégán kérte a felszólás lehetőségét, mind a hatnak meg is adjuk. Kérjük, tartsuk be az egy perceket. Először Milán Mon következik. Parancsoljon! Én szeretnék az Európai Unió és a Latin Amerika kapcsolatára utalni. Az Európai Unió és a latin amerikai országok természetes szövetségesek vagyunk, és ezeket az kapcsokat meg kell erősítenünk a protekcionizmus ellen fel kell venni a harcot, ki kell használni a kétoldalú kereskedelmi megállapodásokban szereplő előnyöket. Latin Amerikában hozzá kell járulni a gazdaság modernizálásához, a diversifikációhoz az export terén az európai országoknak pedig exportálnia kell, hiszen mi, a mi gazdaságaink nem növekednek, illetve a társadalmunk nem növekedik, ezért valahogyan tehát nem növekszik a belső fogyasztás sem, kifelé kell mindenképpen exportálnunk. És végül pedig szeretnék még egyszer arra utalni, hogy mennyire pozitív a Mercosurral megkötött megállapodás is, és Máström asszonynak rendkívül fontos szerepe van ebben. Ő is teljes mértékben tisztában van azzal, hogy ez egy történelmi lehetőség. Köszönöm. Zagilár következik a szocialistáktól, ugyancsak egy perc, parancsoljon. Señora presidenta, comisaria. Köszönöm szépen, kedves elnökasszony, Malmström asszony. Szocialistaként teljes mértékben támogatom a Közép-Amerikával, illetve latin-amerikai országokkal megkötött megállapodást, amely a fenntartható fejlődés, a nemek közötti esélyegyenlőség, az emberi jogok tiszteletben tartását is figyelembe veszi. Szocialistaként ugyanakkor, miután egy ultraperiférikus régióból jöttem, azért kan Kanári-szigeteken pontosan tapasztaljuk azt, hogy hogy milyen hatása van ennek a megállapodásnak az EU-s termelőkre, hiszen vannak kompenzációs mechanizmusok, amikor negatív a hatása bizonyos uniós ultraperiférikus termékekre ennek a megállapodásnak, akkor ezt valóban meg is kellene, ezt foganatosítani kellene, hogyha az unió a kompenzációt ígér, akkor azt be is kell tartania, ez a kötelessége, hogy kompenzáljon. Köszönöm szépen. Grácia, mi is nagyon köszönjük. Máriás úr következik az ICR-ból. Egy percre parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unió Latin Amerikával megkötött kereskedelmi megállapodásairól van szó, illetve a társulási megállapodásokról. Nyilvánvalóan az érintett országoknak be kell tartaniuk bizonyos eljárásokat és szabályokat, többek között a környezetvédelem és az emberi jogok védelmének területén. Emellett fontos a munkajogi előírások betartása is, máskülönben szociális dömping alakulhat ki. Ezek mind-mind olyan aggályokat, amelyeknek, amelyeket ezeknek az országoknak komolyan kell venniük, és az Európai Uniónak ahhoz is ragaszkodnia kell, hogy a helyi lakosságot megvédjék például az illegális földszerzéssel szemben, vagy például a multi cégek, a nagy multik befolyása befolyásával szemben a nemek közötti egyenlőséget is meg kell védeni. Hallhattuk azt is, hogy az európai gazdaságra is negatív kihatással lehetnek ezek a megállapodást, ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Anna Mirandát szólítom egy percre a zöldektől, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy ilyen típusú a megállapodás és egy olyan vita, amely ezekre a világnak ezekre a területeire koncentrálódik, ö, szerintünk egy kicsit túl általános. Jó lenne, hogyha külön-külön meg lehetne közelíteni egy-egy vitában, és nem egy közös vita kereteiben ezeket az országokat. Ez így túl tág, értelmű, ö, sokkal többet érdemelnek ezek az országok, és ö, nagyon fontosak ezek az országok számunkra. Ezen kívül pedig szerintünk az sem eléggé a komoly megközelítés, hogy az Európai Unió nem megfelelőképpen követi nyomon ezeket a megállapodásokat, az implementáció a hézagos, és ami pedig a Kolumbiával kapcsolatos állásfoglalást illeti, amelyet 2013-ban itt a parlamentben megszavaztunk. Nos, hát erre vonatkoztatva mondom azt, hogy a civil társadalom problémáira oda kellene figyelnünk. Aztán Panamát is említhetném még, amely szintén teljes mértékben hiányzik Közép-Amerikáról szóló részből, pedig ugye itt van a az adóparadicsomok kérdése, az úgynevezett Panama Papers, a korrupció ellenes harc, az adóelkerülés, adócsalás, mindez. Persze nagyon finomak a honduraszi banánok, de ugyanakkor nem figyelünk oda, hogy Panamában micsoda pénzmosás folyik. Tenjük a KSDI-ban az utolsó felszólónk, Zsuli Ward, parancsoljon. Um, thank you, Madam President nem tudunk vitát folytatni kereskedelmi megállapodásokról anélkül, hogy beszélnénk a nicaraguai súlyos helyzetről ahol is eh, a sajtó és a civil társadalomra nehezedő nyomás egyre intenzívebbé eh, válik, egyre nő az erőszak, eh, különösen újságírók és NGO-kkal szemben. A sajtószabadság a demokrácia sarokköve. Az EU kell, hogy éljen politikai befolyásával, hogy elérje, hogy a nemzetközi emberi joggal kapcsolatos kötelezettségnek minden ország megfeleljen. A következetes kereskedelmi politika a legjobb módszer az emberi jogok előmozdítására a nemzetközi téren eredményekre van szükség. Ez EU nem szabad, hogy prioritásokat állítson a saját beruházás, beruházóinak a segítésére, az emberi jogok kárára, az emberi jogok tiszteletbe tartásának biztosításának mindenütt sürgető feladat. Itt a parlamentben is októberben ezt megszavaztuk, érvényesítsük ezt. Dziękuję bardzo pani poseł. Dobry wieczór, witam. Köszönöm szépen, köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólást a vitában. Most itt nézem az internetet, és el tudom mondani, hogy az alsóház az Egyesült Királyságban elutasította a Brexit megállapodást. Ezért holnap erről lesz vita, illetve az Egyesült Királyságban az alsó házban bizalmatlansági indítványról lesz vita azoknak mondtam el, akik esetleg nem tudták megnézni az interneten a híreket, most pedig a bizottság képviseletében Malmström asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Itt ma nem a Mercosur megállapodást vitatjuk meg, de majd a plenárison, ha megszületik ez, akkor remélhetőleg hamar vissza fogunk térni erre. De most két megállapodásról beszélünk, és a parlament dönti el, hogy hogyan szervezi meg majd a vitát. Ugye regionális megállapodások keretében nehéz országonként külön-külön megvitatni a kérdéseket, de mi mind a két megállapodással kapcsolatos fejleményeket szeretnénk azért áttekinteni. A megállapodások sok eredményt hoztak, de természetesen még mindig sok a feladat. És ahogyan a két előadó is elmondta, most az implementáláson van a hangsúly. A KKV-kkal kapcsolatban is sok a feladat, különösen nagy figyelmet kell szentelnünk a kis és középvállalatoknak ezekben a most megvitatott országokban. Egy weblapot hoztunk létre a piaci hozzáférésről, vám tarifákról, statisztikákról, különböző követelményekről, és a vállalataink, valamint a latin-amerikai vállalatok közötti kapcsolatokat megpróbáljuk előmozdítani és segíteni. Ezek mind jó dolgok, de hát ez egy kicsit régi minden, 2010-ben született meg, és most azóta új elemekkel kellene ezt a hát, együttműködést gazdagítani. Majd egy később időpontban erről is beszélünk. Igen, több országban vannak emberi jogi aggájaink, Nikaraguát említette, ez így van természetesen. A megállapodásoktól függetlenül azért vannak különböző eszközeink, és a külügyminiszteri tanácsülésen következő ülésen azt hiszem, hogy jövő héten Nicaragua lesz a téma, és talán egy nyilatkozatot is ki fogunk adni. Emberi jogi párbeszédet rendszeresen folytatjuk ezekkel az országokkal, de azt is látni kell azért, hogy volt előrehaladás, különösen Peruval kapcsolatban. Hautal azt, hogy már nincs itt, de ő vetette fel a munkaügyi kérdéseket. Itt valóban elkezdték a konzultációk,